Okay, uh, welcome back. Üdvözlöm Önöket a szakbizottság ülésén. Elkezdjük a munkánkat. És svéd nyelvre váltok. Tehát, ahogy említettem, üdvözlöm Önöket a az ülésünkön, és a 11. napi tizedik napirendnél tartunk az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei a témánk. Először a jelentéstevőn asszonynak, Koch Merin asszonynak adom meg a szót. Thank you, Mr. President. I will speak in English. Köszönöm, angolul fogok beszélni. Azt hiszem, ez így van rendjén, mert a jegyzeteim is angol nyelvűek. Szeretném bemutatni a kollégáknak ezt az anyagot, és első látásra ugyan egy technikai témának tűnik, a személyzeti szabályzat reformjáról beszélünk. A személyzeti szabályzat mint egy 55 ezer európai intézményeknél dolgozó emberre vonatkozik, nem csak az Európai Parlamentről beszélünk, hanem a bizottság, a tanács, az Európai Bíróság, a Régiók a Európai Parlamentát sorolhatnám, mint egy 55 ezer emberről van szó. Ez határozza meg, ez a szabályzat, hogy a nyugdíjaikat, a munkakörülményeiket, stb. stb. hogyan kell körülírni. Meglehetősen terjedelmes az anyag. Nem tudtam az egészet el, elolvasni, mit most természetesen női szempontból vizsgáljuk. Miért van erre szükség? Vannak bizonyos költségvetési aggályok a tagállamok körében szeretnék csökkenteni az EU intézmények személyzeti kiadásait a költségvetésben. Mint egy 8 milliárd euróról beszélünk 2020-ig, ami azért egy jelentős számot jelent. Idén el akarják kezdeni ezt a munkát, a reformot ezért át akarják vinni, mert ha ez nem történik meg, ugye 2004-ben egy indexálást vezettek be, és ez hatályban maradna, ami végül is azt jelenti, hogy 5%-kal növekedne a költségvetés, ha nem változtatnak, ha nincs reform, tehát az idő szorításában vannak. A parlament nagyon jól csinálta a házi feladatát, megcsinálta, mi gyorsan dolgoztunk ezen az anyagon. Az Európai Bizottság azt jav, elkészítette a javaslatát, Sefcsevics alelnök és különböző szakbizottságok nézték ezt meg, a költségvetés csökkentéséről, a költségek köcsönkötés, csökkentéséről van szó, ez az úgynevezett herkát, egy 5%-os személyzeti csökkentést jelentene, ez egy általános csökkentés volt. Aztán egy további fontos elem az, hogy növelték a heti munkaidőt, növelték a nyugdíjkorhatárt, és létrehoztak egy alacsonyabb fizetéssel rendelkező besorolást a munkavállalók esetében. Itt az Európai Parlamentben a jogi szakbizottság vezeti ezt az ügyet, a költségvetési, a költségvetési ellenőrzési szakbizottság és a nőjogi bizottság készített véleményt. A foglalkoztatási szakbizottság levelet írt, Berez asszony levelét támogatni tudom minden egyes pontját támogatni tudom, tehát a Nőjogi és a Foglalkoztatási Szakbizottság egy hangon beszélnek itt. A tanácson, a, a külügyminiszterek fognak, az általános és külügyminiszterek tanácsán fognak tárgyalni erről. Természetesen meg kell határozni a költségvetési prioritásokat. A legfontosabb témák az Európai Bizottság esetében, hogy megtalálják a módját annak, hogy hogyan tudnak megtakarítani, és az összes ilyen elem, amelyre javaslat született, átvizsgálandó, méghozzá abból a szempontból, hogy a gender politikai hatások milyenek lesznek. Ez a mi feladatunk. Természetesen ez számos lépést támogatni tudunk, a forrás hatékonyság fontos, a költség hatékonyság, a korszerű munkakörnyezetről is beszélünk, és hogyha meg elvárjuk a tagállami polgáraktól, hogy emelkedjen a nyugdíjkorhatár 63-ról 65-re, aztán később az opció 67 év lesz. Nem hiszem, hogy túl sokat kérünk, hiszen nagyjából ezt várjuk a polgároktól általában. Nos, a FAM, a Nőjogi Szakbizottság mit talált itt? azok a pontok a fontosak a mi szempontunkból, amelyek a kompatibilitást vizsgálják azzal, hogy ez összhangban van tehát a nők egyenjogosságával, a gender témájával. Örültem Berez asszony levelében, hogy ő is felvetett egy néhány pontot ebben az összefüggésben mert jól látható, hogy kritikusan kell közelítenünk egyes elemekhez. Az első dolog, hogy modern munkafeltételeket kell teremteni a jól képzett munkaerőnek, akire szükségünk van itt. Ha megnézzük a korszerű munkakörülményeket, akkor az egyik az, hogy a családi élet és a munka összhangba hozható legyen férfiak és nők esetében a legtöbb intézkedés a nőkre vonatkozik, de azt gondolom, hogy itt nem csak a prioritásokról beszélünk, hanem a karriertervezés a e- feltétlenül megvizsgálandó, ezt korszerűsíteni kell, meg kell nézni a részmunkaidőt, a telemunkát, a távmunkát, a flexitime, a rugalmas munkaidőt, és ezt egy néhány pontot tartalmaz az a tervezet, amelyet kaptak. Aztán a szülési szabadság, vagy az anyasági szabadság, így azt mondják egészen egyszerűen, hogy gyakorlatilag a mostani előírások nem támogatják, hogy ezt kivegyék. Hat hónap, ez pillanatnyilag a legtöbb tagállamban ez hosszabb, de Hogyha valaki nem nincs meggyőződve, egyébként csütörtök lesz a határidő a módosítók esetében. Most nézzük meg a szülési szabadság pénzügyi hatásait. Pillanatnyilag egy, az összeget indexálják. 780 euróról beszélünk ez viszont konkrétan 900 plusz valami eurót jelent. Ha megnézzük az EU intézmények bér struktúráját, akkor ez gyakorlatilag elriaszt. Nem lehet ebből élni, hogyha az ember szülési szabadságra megy, ha családja van valakinak, és hogyha valaki a fő kereső a családban, akkor ez nem fog működni. A tagállamokban természetesen ők tá- figyelik a költségvetéseket, a tagállamok a bér egy adott százalékát fizetik egy maximum összegig legalábbis. És ezt javasolnám az EU intézményeknek szintén, tehát egy kicsit lejjebb mennék a százalékkal, ahhoz képest, amit látunk, tehát mondjuk 60 százalékból indulnak ki a tagállamok, és meg kellene nézni, hogy melyek azok a hierarchia szintek, ahol ez problémát jelent, és az nagyjából összefügg a kor csoportokkal is, tehát mikor születnek a gyerekek természetesen, és én azt mondom, hogy egy 2500 eurós összeg jön neki, most szerintem ez komoly különbség. A költségvetési hatások viszont nem olyan túl magasok, mert ha megnézzük, 6 hónapról beszélünk pillanatnyilag, és az a szám, amivel számoltunk, a költségvetési szinten az mintegy 7 millió eurós összeg lenne. Úgy gondolom, hogy összehasonlítva a politikai fontosságával a dolognak, hogy megfelelő anyasági vagy szülési szabadsági rendszerünk legyen, az jó, mi a világnak azt magyarázzuk, ugye, hogy a szülési szabadság, az anyasági szabadság olyan kell, hogy legyen, hogy otthon tudjanak maradni a szülők, stb. És akkor nem okozhatunk ilyen óriási karrier problémát. És a nők eh, egyébként eh, általában a alacsonyabb eh, besorolású, tehát bérkategóriái csoportokból mennek ilyen szülési szabadságra, aztán vannak további elemek, amit nem tartalmaz az én tervezetem, de azt gondolom, hogy a módosítók foglalkoznak vele. Ez egy új kategória, bérkategória, viszont ezt akik ott dolgoznak, ugyanolyan jó képzettséggel rendelkeznek, mint a magasabb képzettséget igénylő bérkategóriákban csak egyszerűen másképp kezelik őket, és főket nőket érint ez a nagyon alacsony kategória. Tehát ha a gender pay gapről, a férfiak-nők fizetés különbségéről beszélünk, akkor nem tehetjük meg, hogy az EU intézményekben egy ilyet kreálunk, ilyet hozunk létre. Nem engedhetjük, hogy ez így kommentár nélkül átmenjen. Aztán vannak apró elemek is, egy néhány. Azt gondolom, hogy a főtitkár esetében ne egy belső feljegyzés legyen, hogy például etet, a gyermek etetési, tehát szoptatási időt kapjon az illető nő, aztán egy további fontos kérdés, a terhesség kérdése, most tehát, hogy el lehet -e bocsátani olyan nőket, akik éppen állapotosok, ez egy fontos, és a következő a szülési szabadságra vonatkozik. Nem akarjuk megengedni a tagállamokban, hogy akkor el lehessen bocsátani valakit, akkor a saját intézményeinkben se engedjük meg ezt, hogy ilyenkor elbocsássanak embereket. Tehát várom a kollégák kommentárjait, és természetesen kész vagyok válaszolni. Ha tudok válaszolni, akkor válaszolni fogok a kérdésekre, de azért a végén szeretném még elmondani, nagyon fontos, hogy az európai intézményeket ne csak úgy lássák, hogy ők előírnak valamit, hogy másoknak ajánlásokat készítenek, hogyha a, az egyenjogúságról beszélünk, és az élet, a work-life balance-ről, tehát az élet, ez egészén itt áttartó munka e- egyensúlyáról beszélünk, nekünk tennünk is kell, és ez jó. ha mi akarunk valamit a világban, hogy változzon, lehet, hogy túl nagy ez a politikai kép, de azért azt gondolom nem téveszthetjük szem előtt, hogy bármilyen apróságról is beszélünk, erre szükség van. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát. Szeretném azt aláhúzni, hogy nincs végtelen időnk, ugyanis 17 órakor egy közös ülésünk lesz a Libével, és szavazás lesz, nagyon hosszú szavazás, tehát kérem Gurmai asszony először. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok, hogy Szilvana eljött a koordinátorok ülésére is, és már ott is volt alkalmunk beszélgetni. Nagyon fontos, hogy a nőgyi bizottság elkészítsen egy véleményt, mert szerintem figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon sok nő dolgozik az intézményeknél, és hogyha a megfelelő módon akarjuk mm, elosztani a hatásköröket, hatalmat, akkor nem állunk valami jól. Nagyon kevés a nő vezető állásokban, sokkal kevesebb, mint a hány férfi. Úgyhogy nagyon hálás vagyok az előadónknak a munkáért, amit a nagyon fontos kérdés kapcsán végzett. Három fontos dolgot szeretnék aláhúzni. Az egyik az új ASTS kategória, ami túl alacsony, ez elsősorban a nőket sújtja. Nem tetszik ez nekem, hiszen nagy az esély annak, hogy majdnem mindenki nő lesz, aki ebbe besorolásba kerül nem értem igazán, hogy miért nem maradna meg a korábbi besorolás, vagy a jelenleginél akár magasabb besorolást lehetett volna létrehozni. A rugalmas munkaidőt mindenkinek. Nos, erről a gondolatról az a véleményem, hogy mi, a szakbizottságunk sokat dolgozik az egyenlő bánásmódért. Nem lehet máshogy kezelni egy Eh, asszisztens, mint egy képviselőt, és itt csak saját magunkat szeretném emlékeztetni arra, hogy eh, egyfajta modell alapján dolgozunk. Azt persze értem, hogy válság van, és 5%-kal csökkenteni kell majd a jövőben a munkatársak létszámát, de legyünk racionálisak ez politikai kérdés is. Tudjuk, eh, hogy a felsőfokú végzettségiek 60%-a nő. Ami a szülői szabadságot illeti, nagyon korrekt volt minden, amit elmondtál. Az előadóval, a főelőadóval, Dagmar Ruth Bérentel beszélgetve, hallottuk, hogy ő is természetesen támogatja a nemek közötti egyenlőség, a magánélet és a munka összeegyeztethetősége ügyében a, a vélemény főbb megállapításait és ami ezt az új fizetési kategóriát illeti, nem tudom, hogy elérjük azt, amit akarunk, hát utolsó percig küzdeni kell, de amit Dagmar Rodbérend mondott, nem lesz könnyű ez a csata. Nyújtottunk be módosítót, hogy ne lehessen bocsájtani várandós anyákat, teres nőket. Ez nagyon fontos kérdés. A többi módosítót Dagmarika ellenezte, ilyen volt a távmunka, azt mondta, hogy ezt nehéz lenne felvenni a rendeletbe, ez inkább oda vezetné, a nők otthon maradnának túl sokáig, és végül ne felejtsük el, hogy itt nem csak nőről beszélünk, nőkről, és férfiakról is, aki otthon dolgozik, ugye az nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor a konyhai munkát el tudja végezni. Dagmar azt gondolta a módosítók egy részéről, hogy ez így rendben van, de hol van hozzá a pénz? Szerintem ez nem jó hozzáállás, hogyha azt akarjuk, hogy megvalósuljon az egyenlőség, akkor meg kell találni ezekhez az intézkedésekhez a pénzt. A szakszervezetektől is kaptam anyagot, gondolom nem egyedül vagyok eh, ezzel. A nyugdíjak kiszámításának új módja miatt eh, szerintük 30%-kal csökkennek a nyugdíjak, és ez sokkal jobban fogja sújtani a nőket már eleve létezik egy eh, nagy különbség a nők és a férfiak nyugdíjak között, ez tovább nőne, és ezt érdemes lenne kihangsúlyozni a fő előadó is tehát ezen a véleményen van, és ezt kellene támogatnunk. A gender pay gap kapcsán, ha van -e a fizetésekben ilyen szakadék, hogy nyilván ez a nyugdíjakban is megmarad, és ezért ki kell tartanunk a, ezen vélemény mellett. Még röviden szerettem volna összefoglalni, hogy Dagmárnak mi a véleménye, lehet, hogy vele fogunk majd még erről vitatkozni. Köszönöm szépen. 7 percünk van, és még át kell térnünk a következő témára is. Cornelison asszony következik. Cornelison asszony. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Ahogy mondtam a koordinátorok ülésén, kicsit későn léptem be ebbe a munkába, és több időmre lett volna szükség, több időre lett volna szükség ehhez a munkához, de mivel egy véleményről van szó, jó lenne, hogyha itt brilliáns dolgokhoz ragaszkodnánk, és jó módosító indítványokkal terjesztenénk be, mint FAM tagok. Tehát ezt a határidőt ne felejtsük el. Néhány kisebb dologra szeretném felhívni a figyelmet, például a szoptatással kapcsolatosan, a terhes nők védelmével kapcsolatosan, a szülői szabadsággal kapcsolatosan, de vannak nagyobb témák is, például a magas szintű tisztviselő nők védelme, aztán a gender pay gap a tisztviselők körében mindenképp mindenképpen garantálni kell ezt a, ezeket a lehetőségeket itt belül is, hogyha azt akarjuk, hogy hitelesek legyünk kív, a külső világban. Azt hiszem, hogy kritikusan kell eljárnunk. Vannak olyan javaslatok, amelyeket nem lehet támogatni, vagy alternatív javaslatokkal kell előállni, a részmunkaidős dolgozás, részmunkaidős munkahelyek terén e, azt mondanám, hogy itt semmiféle okot, indokot nem kell találni arra, hogyha valaki részmunkaidőben akar dolgozni, egész egyszerűen, hogyha ezt akarja, akkor erre lehetőséget kell nyújtani számára. Ennyit, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Luling asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Eh, el kell mondanom, hogy nagyon meg vagyok rökönyödve, mert eh, azt eh, látom, hogy a koordinátorokhoz jött először az ány, a jelentéstevő, nem pedig az árnyék jelentéstevőhöz. Pedig én vagyok az árnyék jelentéstevő az én frakciómban. Fel kell mérni, tehát, hogy mik lesznek a következmények. Ami a módosító indítványokat illeti, én ö, azt mondom, hogy az egyes módosítót támogatom, ugyanis több a nő, mint a férfi, ezt mint tisztviselő az Európai Parlamentben, tehát több a nő, mint a férfi, ezt ugye tudni kell, éppen ezért a férfiak számára is pozitívan kell eljárni. A kettes módosítót nem támogatom, a hármas sem, a négyes támogathatom, az ötös nem támogatom, a hatos és a hetes nem támogatom. Nincs időm elmagyarázni, hogy miért nem támogatom ezeket a módosítókat, majd egy másik alkalommal ezt el fogom mondani. A nyolcas módosítóval kapcsolatosan el kell mondani, hogy a kis gyermekeket, a csecsemőket nem kell szoptatni két órán át, a kilences módosítóval kapcsolatosan óvatosan kell eljárni, a tízes módosítót nem támogatom, a tizenegyes módosítóval kapcsolatosan megosztott a vélemény, mellesleg talán a szülők számára nem is jó ez a javaslat. A 13-as módosító kétféle módon is értelmezhető, tehát elnök úr, mivel nincs időnk, ezt akartam elmondani, ma- magyarázatot nem tudok most adni, mert nincs időm, de kész vagyok elmagyarázni az érveimet akkor, amikor arra lehetőséget kapok, hogyha ez részletesebb eszmecserét lehet majd megszervezni. Köszönöm. Hát igen, nagyon-nagyon kevés az időnk, elnézést szeretnék ezért kérni hogyha nem lenne a Libével ez a közös szavazás, akkor sokkal több időnk maradna a vitára, de most sajnos nincs. Talán a bizottság képviselője kíván valamit mondani? Merci, monsieur Köszönöm szépen, elnök úr. Mindössze röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság javaslata a 2004-es reform után született meg. Ez egy nagyon fontos reform volt a esélyegyenlőség terén, valamint az európai tisztviselők jogaival kapcsolatosan. A jelenlegi javaslat arról szól, hogy megújítjuk a bérek, fizetések kiigazítását, és arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a javaslatunkban a, bevettünk a flexitime, tehát a rugalmas idő fogalmát, és bizonyos módosítókat, amelyeket beterjesztettek, már ö, intézményes szinten ö, végrehajtásra kerültek, tehát a gyakorlatban már működnek, ö, elindultak az intézkedések intézményes szinten a többi módosítóval kapcsolatosan költségvetési megfontolásokat is figyelembe kell venni. A globális gazdasági csomag részét képzik. A jelentéstevő mindenről szólt már. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. És most Kochmerin asszony kap szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönöm az összes kollégának, aki időt szánt erre, és az együttműködés szellemért is köszönöm. Valóban vannak itt olyan aspektusok, amelyek a jogi szakbizottságban nem kapnak többséget, de ez nem azt jelenti, hogy a parlamentben nem kapnak többséget. Nem szabad elpártortalanodnunk a jogi szakbizottságban folytatandó szavazás előtt. A Költségvetési Szakbizottság nagyon pozitívan viszonyul a szülői szabadsághoz. Éppen ezért azt gondolom, hogy meg kell nézni az ottani számokat, ahogy majd alakulnak és nem hallottam az Európai Bizottságtól sem, hogy nemet mondtak volna kategórikusan. Azt gondolom, hogy meg kell találni itt a mi helyünket, és utána folytatjuk, ami pedig az említett dolgokat, a nyugdíjat illeti például, vagy az alacsonyabb béreket, a bérkategóriákat. Ugye, ami az alacsonyabb bérkategóriákat illeti a határidő az a csütörtök, és lesz egy módosító az árnyékelődők körében, amit megmutatok én nekik. Rót Bérent azt hogy már megváltoztatta a javaslatot, és de újra megnézhetjük egyébként, átvehetjük őket. Köszönöm szépen a kollégáknak, és hogy időt szántak rá. Köszönöm szépen. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a határidő, a módosítók határideje március 29-e dél, 12 óra. A titkárság, ez szerepel a dokumentum, 5 óráig hosszabbítjuk ezt meg, 29-e 5 óra, pontosan viszont. 5 órakor délután van a módosítók határideje. Április 24-én szavaz a bizottság a júri következő, a rákövetkező napon, és utána majd a plenáris elé kerül, az úgy nem tudom pontosan mikor, és akkor a következő napi rendi pont következő kisüzemi és hagyományos halászat témája a halászati politika reformja keretében. Természetesen Matéra asszony kapna szót most, sajnos nem tud jelen lenni, ezért Bauer asszony az, aki helyette szót kér. Köszönöm szépen. Szeretném a képviselőtársam véleményét bemutatni a vízikultúra, az akvakultúra szerepét még nem egész ismertek fel a nőpolitikában. Maria Daman, aki a biztos, azt mondja, hogy a munkavállalók 31%-a az akvakultúra területén nő, és 56 uk pedig valamilyen további tevékenységben vesz részt. Nézzük meg a a nők milyen nagy számban vannak jelen az egész folyamatban, itt lényegesen magasabb számokról beszélünk, a kifogás, a szállítás, átalakítás, feldolgozás, a kereskedelem, sőt, nők vannak, akiknek még akiknek még hajóik is vannak, tehát hajó tulajdonosok is. A nőket itt tehát eh, felkészítették őket arra, hogy eh, a, nő, a nőket eh, diszkriminálták például a tevékenység során, ami a szakmai státuszukat illeti. Általában nem jutnak hozzá a szociális támogatásokhoz, illetve jutatásokhoz számos akadályok korláttal szembesülnek, amikor szeretnének részt venni ebben a munkában. Például sokkoló látni, hogy vannak olyan kikötők, illetve ahol a hajók, a halászhajók nem biztosítanak öltözőt a nők számára. Az egyetlen terület ez, ahol nincsen semmiféle jogi elismertségük, és egyszerűen családi bedolgozónak tekintenek rájuk. Franciaországban létrehoztak egy speciális státuszt az ilyen kérdések kezelésére, más államokban pedig önfoglalkoztatónak számítanak. Ez természetesen hozzájárul ahhoz, hogy az irányelvet megfelelően átültessük, a 86-os irányelvet, később pedig 2010-ben 41-es irányelv az, ami szabályozta a területet. Természetesen egy autonóm tevékenységet szeretnénk elősegíteni. Ez azt jelenti, hogy az EU tagállamok szintjén komoly diszkrepencia alakult ki a politikában. Sőt, azt is elmondhatjuk, még egyes országon belül is különbségek vannak, az egyes régiók között Galiciát említhetnénk, de ide említhetnénk még a francia jogot is, amely bizonyos tanúsítványokat vezetett be a kisegítő házastársak vonatkozásában. 2007-ben történt ez, és ez megfelel egy eh, diplomának. Ami pedig a biztosítani kell a nők eh, megfelelő szociális védelmét ezen az említett területen. Meg kell könnyíteni a munkát, és lehetővé kell tenni, hogy megfelelő gazdasági ösztönzők alakuljanak ki. Ide tartozik például a megfelelő biztosítás és a tengeri munka esetében bátorítani kell, ösztönözni kell a megfelelő társulások létrehozását, amelyek a nők részvételét erősítik a halászatban, és ehhez igénybe lehet venni az Európai Halászati Alapot is a tervek szerint. Köszönöm, Köszönöm szépen. Romeva asszony, Romiva úr szó. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Csak szeretném leszögezni, hogy Matéra kolléganő kitűnő munkát végzett, és Bajraszony ezt kiválóan ismertette. Egy-két olyan dolog van, amit módosítóként esetleg érdemes lenne megfontolni. Három ilyen szempontra szeretnék rávilágítani. Talán konkrétan kellene utalni a több éves pénzügyi keretre, az MFF-re. Fontos lenne azt a koncepciót megerősíteni, hogy nők és férfiak azonos esélyeket kell, hogy kapjanak, tehát az esélyegyenlőség ebben az ágazatban is fontos. A második dolog, ezt a múltban is sokszor elmondtuk, de szerintem fontos, hogy ezt továbbra is hangoztassuk. Azaz elkülönített, nemek szerinti elkülönített statisztikákra lenne szükség, hogy világosan tudjuk, hogy a foglalkoztatás különböző szintjein, vagy a munkanélküliség során ez milyen arányban érinti a nőket és a férfiakat. És végül a női szervezetek eh, speciális szerepet eh, töltenek be az úgynevezett rakokban, a tanácsadó testületekben, különböző mm, területein a halászati, irányi halászat irányításnak eh, ezt nem csak, hogy el kell, hogy ismerni, hanem fontos a nőknek ez a szerepe, és fontos, hogy részt vegyenek a rakokban, ezekben a testületekben. És végül még egy utolsó megjegyzésem, azt hiszem, hogy a kolléganőm is, Alemia is majd elmondja a saját véleményét, akkor ezt inkább majd ráhagyom, majd anamia fog arról beszámolni, ami az én utolsó pontom lett volna. Parancsoljon. Mielőtt elkezdenék, kérem, hogy egy kicsit csöndesebben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez a vélemény, és éppen ezért szeretnék mindenek előtt gratulálni ahhoz, hogy a véleményben a nemek közötti egyenlőség elvét így kihangsúlyozta eh, Matéra asszony a halászat kapcsán is. Ezt több területen is kihangsúlyoztuk valóban Európában vannak olyan régiók, amelyek nagymértékben a halászattól függenek. Szinte a nők számára az egyetlen lehetőség, hogy dolgozhassanak, az egyetlen munka lehetőség, a halászat a családjuknak, csak ebből lehet jövedelme. Ahogyan Bajrasszony is ezt elmondta, nincsen egyenlőség a jogi státuszuk tekintetében. A nők rendszeresen csak sokkal kevesebb pénzt kapnak, sokkal alacsonyabb lesz a nyugdíjuk emiatt. Galíciában még figyelembe kell venni azt, hogy nagyon exzenzív az akvakultúra, kagyló tenyésztés is, itt egy nagyon jelentős tevékenység, és Matéria azt, hogy ezt is beépíti a jelentésébe, tehát figyelembe kell venni azokat a nőkek, nőket is, akik a kagyló eh, tenyésztéssel foglalkoznak, eh, shell fishing, angolul, és ez tulajdonképpen egy kézzel történő mm, munkát jelent, egy Galiciában tartományban ez egy nagyon elterjedt tevékenység. A nőknek kell a hálókat eh, javítani, és ezt a nagyon nehéz munkát nem övezi elég elismerése. A kagylótenyészetek területén, vagy a halászat területen végzett munkát jogilag sem ismerik el, eléggé nincs megfelelő társadalom biztosítása a nőknek, a partokat súlyosan érinti az éghajlatváltozás, és emiatt is vannak olyan időjárási viszonyok, amikor nem lehet dolgozni, emellett veszélyeket jelentenek a különböző mérgező anyagok a tengerben, a különböző katasztrófák, mint például a presztízs tankhajó katasztrófája, ami nagyon súlyosan elszennyezi a tengereket, és ez hosszú időre lehetetlen teszi a munkát. A megfelelő jövedelemre, stabil munkára van szükségük a nőknek, és különösen fontos az, hogy elismerjék a, a veszélyeket és a foglalkozás körében elszenvedett károkat, hiszen például a reuma a halászatban tevékeny nők körében nagyon elterjedt. Vannak nő szövetségek az európai halászat területén, ezek az egyesületek, női halászokat tömörítő szervezetek Európa több országában és régiójában működnek, és nem tudom, hogy jelen van-e a bizottság, az Európai Bizottság képviselője, de fontos lenne az is, hogy jogilag is segítsék, vegyék figyelembe ezeknek a szervezeteknek a lényezés, létezését, ezek a tengerészeti alap forrásaiból is támogatni lehetnek ellene ezeket a szervezeteket. És még egy dolog, a halászat területén dolgozó nők gyakorlatilag egy életen át fizetség, javadalmazás nélkül dolgoznak, nagyon nehéz egészségüket veszélyeztető körülmények között. El kell ismerni az ő jogi státuszokat is, és az ember ez méltó javadalmazást. Köszönöm szépen, hogyha másnak nincsen hozzátenni valója, akkor még elmondanám, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 29-e délután 5 óra és április 24-én lesz a mi bizottságban a szavazás, a halászati szakbizottságban pedig május 3-án lesz a szavazás. Köszönöm szépen mindenkinek! és most egy perc szünetet tartunk, mielőtt az együttesülést elkezdenénk. We will start now. Elkezdjük a munkát. Üdvözlök mindenkit. Does everybody hear me? Mindenki hall. Kérdezi az elnök. Mindenki hall. Akkor svéd nyelvre váltok, hogyha ki nem értenek, és védül, akkor kérem, hogy vegyék fel a fülhallgatónkat. Szeretném üdvözölni Önöket ezen a közös ülésen. Egy nagyon fontos jelentésről fogunk szavazni. Nagyon örülök, hogy a kollégák itt vannak a, Lopé, a Libe bizottságban, és itt van Aguilar úr is, a Libe elnöke. Röviden megadom neki a szót. Köszönöm szépen, Gustafsson úr. Nagy öröm számomra, hogy ismételten itt lehetek és társelnöke lehetek önnek. Nagyon gyümölcsöző az együttműködése e két bizottságnak, a FEM és a LIBE bizottságoknak. Most együtt fogunk ül, itt elnökölni a szavazás során. Kérem mindenkinek a figyelmét. Ön fogja levezetni a szavazást annyit szeretnénk elmondani, hogy mindig is nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés közöttünk minden témában, ahogy már megelőzőleg is tettük az emberkereskedelem témájában aztán az európai védelmi témával kapcsolatosan nagyon gyümölcsöző jó volt az együttműködés, a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők megpróbálták a kompromisszumokat kialakítani, és bizonyára nagyon gyümölcsöző lesz az eredménye e szavazásnak is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Természetesen mindenki mindig szabadon felszólalhat, de nem most ezen az ülésen. Nagyon nehéz hallani a kollégákat. A jelentéstevőknek adom meg most a szót. Nem tudom, hogy ki szeretné kezdeni. Jiménez asszony talán? Majd a jelentéstevők után. Nos, köszönöm szépen. Nem szeretném elhúzni mondandómat. Azt hiszem, hogy a lehető leggyorsabban szeretnék megszavazni ezt a jelentést. A képviselők nagyon-nagyon erőteljes munkát végeztünk. A FAM és jó magam Parvanova asszonynal együttműködtünk. Szeretnék köszönetet mondani a titkásának több mint 500 mozdosítót kaptunk a kompromisszumos módosítókba belevettük a módosítókat, minden frakciónak lehetősége volt javaslatokat tenni és módosítókat beteljeszteni, tehát át is térhetünk a szavazásra végre a bűncselekmények sértetjei a minimum szabályokat meg fogják kapni. Ez egy nagyon fontos momentum jelenleg, hogy nem is húznám el a vitát. Köszönöm. Parvanova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Jimenez asszonynak és az összes árnyékjelentéstevőnek, a titkárságnak a gyümölcsöző együttműködésért. Nagyon nehéz volt a munkánk, de megpróbáltunk az 550 módosítót kompromisszumos módosítókba bevenni. Mindent figyelembe vettünk, ami lehetséges volt. Vannak kompatibilis módosítók is. Uh, very, uh... Lenne egy rövid kommentárom nevezetesen bizonyos technikai témákkal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy mely eh, módosítókat nem támogatták, vagy ha nem támogattak módosítókat, az azért van, mert más helyen ezek a módosítók is le vannak fedve, tehát ez nem azt jelenti, hogy valakinek a módosítóját nem vettük figyelembe. Ez egy technikai eh, dolog, nem pedig politikai nagyon csalódott vagyok, mert sok esetben úgy gondolták, hogy itt politikai megfontolásokról van szó. Mindenkinek köszönöm a munkát, és remélem, hogy sikeres lesz ez a szavazás, és meg lesz a jutalmunk a végén. Mielőtt átérünk a szavazásra, ketten szeretnének még szólni, ügyrendi pontként szeretném elmondani, hogy kérem, hogy röviden szóljanak. Sargentini Alosszony, először. Köszönöm szépen, elnök úr, és rövid leszek. A zöldek részéről nem szavaznánk most, ugyanis a jelentéstevők elmondták, hogy milyen nagy munkát végeztek, több mint 500 módosítót terjesztettek be fél órája fél órája fejeztünk be egy szavazást, és vannak olyan módosítók, a, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem ö, valódiak, igazak. Több időre lett volna szükség, és nem lenne ö, ildomos most szavazni. Vannak olyan kompromisszumos módosítók, amelyeket igenis ö, ö, meg kellett volna ö, vitatni több módosítóval kapcsolatosan. A zöldek úgy gondolják, hogy nem vagyunk készek a szavazásra. Időre van szükség, és arra, hogy egy jó első szavazást tudjunk lebonyolítani, mert a fontos cikkekkel kapcsolatban igenis kompromisszumos módosítókra lenne szükség. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a jogalkotást nem veszük komolyan, hogyha most szavazni fogunk, és ránk erőszakolják ezt a szavazást. Köszönöm szépen. Mások is szeretnének felszólalni. Romera López asszony először. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Elnök úr, ami a rendeletet illeti, vagy a védelmi, a nők védelmi határozatával foglalkozó rendeletet illeti, ott voltam az előadó, és szeretném elmondani, hogy azok az indítványok, amelyek az én nevem alatt szerepeltek, azok a, abból indulnak ki, hogy nőket bántalmaztak, és adott országokban nem tekintik ezt bűncselekménynek, pedig áldozattá váltak a nők, és nem kaphatnak segítséget. Ezek nem eshetnek jelen irányelv hatája alá, mert az polgári bíróságok alá tartozik. Az Európai Védelmi határozatnál megpróbáltuk ezt megfelelő módon kezelni, itt ezt nem tudtuk. Szeretném egyértelművé tenni, hogy ez az összes intézkedés, ami segíti a, az áldozatokat, fontosak, hiszen hogyha az áldozatok meghaltak, akkor a családtagokra is gondolni kell, hogyha egy nőt nő bűncselekmény áldozatává válik, és nincsen megfelelő büntetőjog ehhez, hát akkor nem tud élni a lehetőségekkel. Őszintén szólva, ez nem feltétlenül napi rendi pont volt, amit most hallottunk. Jiménez asszony napi rendi pontban. Valóban megnyugtathatom. Elmondom Panarova asszony, aki velem együtt működött, pontosan tudja, hogy a jelentésben minden áldozatot képviselni kívánunk, és ez vonatkozik az összes áldozatra, de hogyha egy minimum rendelkezésről beszélünk, akkor nagyon nehéz mindenkit ez alá bevonni, hiszen van, aki ezt esélynek látja, de nem mindig áll ez fenn. Megbeszéltük, és ki is mondtuk őszintén, ez a válaszom az előző felvetésre. Nem szeretném Szargentini asszony, hogy ön azt mondja, hogy nem veszük komolyan az áldozatokat. Pontosan erről van szó. Egész életemben az áldozatvédelemmel foglalkoztam. Kérem, ezt ne kérdőjelezzék meg. Meggyőződhetnek arról, hogy a legtöbb áldozatot védeni tudjuk, és mindent elkövetünk azért, hogy itt valami történjen. Szargentini asszony is, Moréro asszony is azt mondta, ebben egyetértünk, hogy az első lépés nem fogunk egyszerre mindent megoldani, de folytatnunk kell a jogalkotást ezen a területen. Nyugodt lelkiismerettel szavazhatnak erről. Köszönöm szépen. További napi rendi ponthoz való hozzászólás. Kracsetta asszony. Nagyon röviden nagyon röviden szeretnék pontosítani valamit, mivel a jelentés tevők utaltak egy közvetítői munkára, nevezetesen, hogy kompromisszumos módosítókat próbáltak kialakítani. Én egy elég kényelmetlen helyzetben találtam magam, ugyanis semmiféle javaslatot nem kaptam. Én az SND nevében dolgoztam, semmiféle javaslatot nem kaptam, éppen ezért én függetlenül fogok szavazni ezen érvé, érvelésektől, mert abszurdnak találom az, hogy semmiféle módosító nincs például a terrorizmussal kapcsolatosan, a maffiával kapcsolatosan, a sértettek vérelmével nem foglalkoznak. Itt különbséget kell tenni bizonyos dolgok között. Például ha, hogy, hogyha egy bomba felrobban és megöl egy bírót, az egy fontos dolog. Természetesen nagyon bonyolult az egész eljárás, egy sor módosító született, és bizonyos körülmények miatt a határidőket is szigorúan be kellett tartani, de azért volt lehetőség arra, hogy utána is kommentárokat nyújtsanak be, hogy megjegyzéseik legyenek ezzel kapcsolatban. Nincsenek a szavazó listán sem ilyenek, és éppen ezért azt gondolom, hogy ezt ebben a formán kell komolyan venni. Azt gondolom, hogy az itt lévő többsége azt szeretné, hogy a mai napon szavazunk. Így értem, bízom benne, hogy jól értem a, a teremben ülők elvárásait. Igen. A szavazás közben angolul folytatom, de mielőtt ezt megtenném, szeretném ezt az egész ügyet, ezt a nehéz ügyet nyugodt hangulatban lebonyolítani, hogyha bármi problémájuk van, vagy akkor jelezzék, hogy mit csináljak másképp. Az előadó, hogyha különböző véleményen vannak egy-egy javaslattal kapcsolatban, akkor elektronikusan ellenőrizzük azonnal, tehát ezt meg fogom mondani automatikusan, erre kerül majd sor. Kezdjük meg a szavazást, és én angolul kezdem. Ez mindenkinek a legjobb szerintem. Tehát az egyes kompromisszumra szavazunk, hiszen mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 214-es okafogyottan válik. 212-esre szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 213-29-es okafogyottá válnak, a 215-ösre szavazunk. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Tehát három szavazógép nem működne, mondja az elnök. Négy. Talán kérjük, hogy a technikus nézze meg, hogy hol a probléma. We, we, we, we do that again. Tehát akkor elektronikusan szavazunk a 215-ösről. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Még nem. Igen, lezárom a szavazást elfogadtuk. Tiz, két, 217-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 218 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 219 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 220-as, nem ellenőriznük le a 219-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 221 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 222 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 223 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Áttérünk a 226-osra elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 225-ös mellett, mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 224-es, 224 mellett, Elektronikus lesz. 224-ről megnyitom a szavazást. Missing one. The vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább megyünk. 228-as mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőrizni, a 228-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as módosító mellett ellen tar- tartózkodás elfogadtuk. 229-es, 230-as okafogyottá válik, és a 227-es következik mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 231 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 232 mellett tehát 232 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 234 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 233 nem, erre nem szavazunk, 235-re szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Átérünk a 236-237-esre, megegyeznek, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is open. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 238. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. And the vote. Lezárom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 239 akkor kiesik, 240 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk, 241 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 242 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 46, 31, 44, 45, 47 okafogyottávának Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és akkor áttérhetünk a 243-asra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 251 elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 254-esről nem szavazunk, átérünk a 256-ra. 256 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 257 mellett ellen tartózkodás, ezt le kell ellenőrizni, 257-esre megnyitom a szavazást. And the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Világos, de nem így tűnt. 258 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 260-asra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 261 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 34 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 262 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 200 264-es mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk ellenőrizzük le. 264-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 265 mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 266 mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 267 mellett ellen elfogadtuk. 268 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 37-es módosítóra lejjebb, tehát me- mellett ellen tartózkodás elfogadtuk és ez azt jelenti, hogy a 271, 72, 73-as oka fogyottá válnak, mondja az elnök. Nem, nem. A 273-asról szavazni kell. 273 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le a 273-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 38-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 39 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 275 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 274 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 276 mellett, bocsánat, megy az elnök, akkor ez meg 277-esről szavazunk, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Átérünk a 279-esre, mellett ellen tartózkodás. Tehát 279. Tehát 279 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy átérhetünk a hetes kompromisszumra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 43-as módosítóra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 291-esre mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Mm, nem, ellenőrizzük le, mondja az elnök, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. De nem emelik fel a kezüket eléggé, hogy lássam. 292 okafogyottá válik, és a 293-asra szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 294-esre ellen, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 295 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 296 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Átérünk a 300 a 302-esre, 302-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 303-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 304-es elektronikusan megnyitom a szavazást. And a vote. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 305-ösről nem szavazunk, 306-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 307-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 308 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 48-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 4 Jó, ellenőrizzük le ellenőrizzük le a 48-as, és akkor meglátjuk, hogy új szemüveg, szemüvegre van -e szükségem, vagy nem. Igen, úgy tűnik, hogy új szemüvegre van szükségem, vannak problémáim, tehát most már tudom. Most a 49-es következik, de jó, jó, hogy önök jól látják, tehát 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Pretend. 310. es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 311 elektronikusan megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 309-es okafogyottá válik, 312-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 300 nem, akkor ellenőrizzük le, mondja az elnök 312-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát elutasítottuk 313-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 51 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és így áttérhetünk a 318-asra, mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 319 nem. 318-as ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hát nem így tűnt. Ö, 319 mellett ellen tartózkodás ezt látható módon elutasítottuk 53 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 320-as kiesik, okafogyottá válik, és a 321-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 322-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 54 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és áttérünk az 55-ösre mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk a 325-ös sokafogyottá válik, és következik a 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 13-as kompromisszumra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 329 elektronikusan, megnyitom a szavazást. 329-ről szavazunk. And the vote is closed. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 332 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 60-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 333 elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 334 mellett. Against. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 335 elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Tehát a 335-ről, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 336 elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 61-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 337-es módosító mellett, ellen, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, tehát 337-es, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 341-es kiesik, 338-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 339 mellett, ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 340 mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük le elektronikusan a 340-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, ezt elutasítottuk. 342 mellett ellen tartózkodás, ezt is le kell ellenőrizni, 342, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 343-as okafogyotta válik, és a 344-esre szavazunk mellette, ellene tartózkodást elutasítottuk. 345 mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. 345-ről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még nem, de, de lezárom a szavazást ezt elutasítottuk. 346 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 347-es és 348-asról együtt szavazunk, mert megegyeznek, mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Átérhetünk a 350 3-asra és a 355-ösre, ezek is megegyeznek, együtt szavazzunk a kettőre mellett, ellen tartózkodás. Azt hiszem, ezt le kell ellenőrizni. Tehát a 353-as és 355-ösre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát ezt láthatóan elfogadtuk. 354 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 356 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 357 elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 359 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy a 360-ra szavazunk mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 358 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 361 elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 362 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 364 elektronikusan mellett, ö, bocsánat, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. a 363-as sokafogyottá válik, ezáltal 365, 367-re együtt szavazunk, mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 366 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 368 elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Három, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 369 elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 370 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 371, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 374, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy most a 372-esre szavazunk. Mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 377 mellett, ellen, tartózkodás. Ezt le kell ellenőrizni a 377-es. Megnyitom a szavazást és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 375 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 373 mellett ellen tartózkodás, ezt is le kell ellenőrizni, 373, megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy a 376-ról szavazunk, ugye? Tehát 376 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 378 elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 379 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 380 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 381 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 382 elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 382 Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 383 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 384 elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 385. Nem, erről nem szavazunk. A 386-ra térünk át, mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. ...387 mellett, tehát 387-ről szavazunk mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. 388 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. 389 ez, ez elnézést megy az elnök, mert ez megegyezik. És most a 390-esről szavazunk, mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 391 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 392-es elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 393 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 62-es mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le a 62-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 394-ről nem szavazunk, a 395-ösről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 396 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 397-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 16 63-as módosító mellett ellen ezt ellenőrizzük le a 63-ast, megnyitom a szavazást a 63-asról, The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem emelik fel a kezüket. 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy áttérhetünk a 403-as módosítóra mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Van egy szóbeli módosítónk. Először megkérdezem, hogy van-e valakinek valamilyen ellenvetése e, ez ellen. amendment to vote. Hogy szavazzunk a szóbeliről. Nincs, akkor szavazhatunk. Elektronikusan szavazunk. 405-ös módosítóról. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Ez a 404-es akkor okafogyottá válik. 65-ösre szavazunk mellett, ellen tartózkodás. Hát nem igazán jól tették fel a kezüket, nem volt jól látható. Még egyszer, kérem, 65-ösre kiszavaz mellette, ellene tartózkodás. Tehát ezt láthatóan elfogadtuk. 406-os elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 407-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 66-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 408-as nem, bocsánat, mondja az elnök, erre nem szavazunk, a 409-es következik. 409 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. És következik a 67-es mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, mondja az elnök. És áttérünk a 410-esre. 410 410-ről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 411 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 412-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 413 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le. Jó, tehát 413-ast ellenőr, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 414. Mm. Tehát 414-ről szavazunk elektronikusan. 414, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 415, visszavonva 416, mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 68-as, mellett, ellen, tartózkodás. 417 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 418 elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. three identical. Yeah. 419 are, are and 420 are identical. So we vote on that, this. Tehát 69, 419, 421 szavazunk mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. A 70-esre és a 422-esre együtt szavazunk, elnézést kérek. Mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 421 okafogyottá válik, következik a 424-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 71-es mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, 71-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 425-ös okafogyottá válik, és következik a 72-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 426-os okafogyottá válik ezáltal. 420, 427 mellett, ellen, tehát elektronikusan szavazzunk a 427-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Átérünk a 428-ra elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 429, szintén elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 430-as elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 432 Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 431. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 73 mellett, ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le a 73-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 433 mellett. Tehát 433-asra elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a 435-ös következik, mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Nem, itt elektronikus elektronikusan kellett volna szavazni, 435-ről elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 438 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 439 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 440-es elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 441 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 74 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 442 ezáltal okafogyottá válik, és a 444-ről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 445-ről nem szavazunk, 446, 446 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 447-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most a 17-es kompromisszum következik, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És így átérhetünk a 452-es módosítóra mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk 453-as, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 455-ös okafogyottá válik, 456-os következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os akkor okafogyottá válik, 77-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 457 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum, akkor ellenőrizzük le az előzőt, tehát a 457-est, kérésre. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, ezt elutasítottuk. 18-as kompromisszum. Mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Most áttérhetünk a 19-es, nem, bocsánat, mondja az elnök, 462-es következik, 462-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Most térünk át a 19-es kompromisszumra. Szóbeli módosító, van-e valakinek valami ellenvetése? Nincs, akkor szavazásra bocsátjuk. Mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 463-as, itt is egy szóbeli módosító van, van-e valakinek elemelése? Nincs, akkor erről szavazunk. 463-asról mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 464 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 80-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 465 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 81-es visszavonták, 466 csak a kiegészítő részről, tehát a 466 kiegészítő rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 467-es elektronikusan. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 82 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 469-es fogyottá válik, 470 esre elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellett tehát 84-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 471 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 85-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 472 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 473 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 474, elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 475 elektronikusan. Megnyitom a szavazást 475-ről. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És átérünk a 480-asra elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es elektronikusan. No. Okay. In my az én szavazó listámon plusz-minusz volt, tehát ezért gondoltam az elektronikus szavazásra. Tehát mindenképpen világosan látható volt, hogy elfogadtuk. Most pedig a 481-es következik mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, 482-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 484 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 485 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 486 elektronikusan megnyitom a szavazást a 486-ról. And the vote is closed. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az azt jelenti, hogy a 88-as okafogyottá válik, 89-re szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 487 elektronikusan megnyitom a szavazást 487-ről. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 488 mellett ellen tartózkodását fogadtuk 468 szokafogyottá válik, 489 mellett nem tudom, mondja az elnök talán nekem más a szavazó listán, mert tehát a 489-es és elektronikusan kell szavazni, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 490, elektronikusan szavazunk a 490-ről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 491, szintén elektronikusan, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk tehát a 83, 483 okafogyottá válik, és a 90-es következik mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 91 mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. 492 mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. 493 mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk. 494 elektronikusan Megnyitom a szavazást a 494-ről, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 495 elektronikusan. Nem bocsánat, mondja az elnök, szóbeli monosítókról van szó. Tehát a 495-ről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 496-ról nem szavazunk, 497. A 497 következik mellette ellen tartózkodás elutasítottuk, 92 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 498-as okafogyotta, 500-as elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást az 500-as módosítóról, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 499 szokafogyottá válik. 501 elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Az 505-ös következik, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 506-os elektronikusan megnyitom a szavazást az 506-ról. 506. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 510 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 512 elektronikusan szavazok, meg is nyitom. 512-es, mint mondtam. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 513 mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük, 513-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 514-esről elektronikusan szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott 514-esről, mint mondtam. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk az 515-ösről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 516-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva 22-es kompromisszus mellette ellen tartózkodás elfogadva. Aztán az 518-as következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, jó. 518-ast ellenőrizzük mellette. Megnyitom a szavazást az 518-asról. Elfogadtuk. 520-as elektronikus. Megnyitom a szavazást 5-20-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5-21-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán az 5-25-ös következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 526-os, bocsánat, részenként szavazunk. 526, első mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 527-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 528-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ah, bocsánat, nem, elfogadtuk, elfogadtuk, rosszul mondtam. Nem, persze. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk most. 529-es, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Legyen kávé szünete? Vagy mégsem, jó. Akkor mégsem. Van ilyen kávéja? 30-es következik. Ki támogatja? Ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartozás elfogadva, 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 531-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 532-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 533-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es kompromisszumos mellett ellenre tartózkodás elfogadva. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette el... bocsánat ez sincs itt a dokumentumomban sajnos nálam egy régi van úgy látszik 104-es elektronikusan szavazunk Bezárom a szavazást. Elutasítva 104-es ellene tartózkodás elutasítva. Most az 104-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az én dokumentumon elektronikus szavazás következik a 105-ösről. Úgy látszik, igen. 105-ös elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító, kitámogatja. Elutasított Tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es következik ezek után. Rendben van. 107-es. Mellette ellene tartózkodás. Elfogad, elfogadva, igen. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor folytatjuk a 115-össel. Mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőrizni kell a 115-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 116-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27-es kompromisszumos mellett ellen tartózkodás elfogadva. 120-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk a 121-esről. Megnyitom a 121-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122-es, elektronikusan szavazunk, megnyitom. 122-esről van tehát szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as és mellett ellen tartózkodás elfogadva. Azt 130-as elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor együtt szavazunk a 131-es és a 8-asról, ellen a tartózkodás elfogadva. 9-es módosító, ellen a tartózkodás elfogadva. 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136-os a következő, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt követően a 138-as módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. 138-as, megnyitom a szavazást. elutasítva. Mi akkor okafogyottá válik a következő. es módosító. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a 139-est, meg lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 141-es, mellette. Á, nem, nem, bocsánat, nem, nem szavazunk erről. A 31-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor tovább lépünk a 146-osra. Elektronikusan szavazunk róla. Megnyitom a 146-osról. Lezárom. Elfogadtuk. Tovább mehetünk a 149-esre, elektronikusan szavazzunk. 149-es, elektronikusan szavazzunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 151-es, elektronikusan szavazunk. Megnyitom, 151-es tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 152-es, elektronikus. Megnyitom. Megnyitom a 152-esről. Lezárom. Elfogadtuk. 153-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadó. Ez után 32-es kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán tovább mehetünk a 156-osra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160-as, elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. 160-asról megnyitom a szavazást. elfogadva. 33-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor 164-es következik. 164-es, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 165-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 34-es kompromisszumos. Van-e kifogás az ellen, hogy egy szóbóli módosító legyen itt? Akkor szavazunk. Ki támogatja a 34-est? Tartózkodás elfogadva. ...168-as, ki támogatja, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, mintha elutasították volna, de azt hiszem ezt meg kell néznünk még egyszer. 168-as, megnyitom a szavazást. Elfogadva. 169-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Három részben szavazunk most a 170-esnél. Elektronikus szavazással oldjuk meg. Az első rész következik, meg is nyitottam most. 117-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor elektronikusan okafogyottá válik. A második okafogyottá válik, a második rész. Sőt, a harmadik is. 17-es módosító következik, kitámogatja. Elfogadva. 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 18. és a 171. oka fogyottá vált, a 19-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 173-as okafogyott, 35-ös kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 181-esre lépünk tovább. Támogatja, nem támogatja, elutasítva. 182-es, támogatja, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Elektronikusan szavazunk a 187-esről. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a 119-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 191-ről nem szavazunk, 192-esről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 193 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es okafogyott, szavazunk a 23-asról, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. 23-ast ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Hú, ez tényleg kár volt. Harmincnyolcas kompromisszumról szavazunk. A 194-es megegyezik a 23-assal. Ez az én hibám volt, elnézést, ezt az előbb nem mondtam. Tehát 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 197-es elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a 197-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő 201-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 203 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 204 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 205-ös elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a 205-ösről. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 206-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 39-es kompromisszumot. Emeljék fel a kezüket, kérem. elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 207-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 210 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 2.11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A következő a Juri véleménye. Yeah, we take them on block to, to, to 17, yes. Yeah. Jó, blokkban szavazunk. 17-ig. Okafogyottá válnak. Nagyon sok módosítóról nem kell szavaznunk. A 15-ös az első olyan módosító, amiről szavaznunk kell. Az összes többi már okafogyottá vált. A 7-es, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 14 okafogyott. Úgyhogy a 15-ös módosító az első, amiről szavaznunk kell. Nem, elnézést, már a 11-esről is kell. Tehát a 11-es módosítóról szavazunk először. 7-8-9-10 oka fogyott. 11-es mellette, ellene, tart, elfogadtuk. És most mehetünk tovább. 12-13-14 oka fogyott. 15-ösről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os sokkal fogyott, 17-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk. 19-es mellett, kérik, hogy ellenőrizzük a 18-as? Jó, bocsánat, akkor ellenőrizzük. Megítom a 18-asról a szavazást. 18-asról. Lezárom a szavazást a 18-asról, elutasítottuk. 19-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a 20-asról. Megnyitom a szavazást a 20-asról. Lezárom. Elfogadtuk. Huszonegyesről is kell szavaznunk. Mellette, ellene, tartózkodás. Hát, és tényleg nehéz volt, tehát még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 21-est elutasítottuk. 22-esről elektronikusan kell szavaznunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 23-as mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös 26-osról kell. Nem, 25 mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt ellenőriznünk kell. 25-öst nézzük meg. Megnyitom a szavazást. A 24-ről nem kellett szavaznunk, a 25-ről kellett. Jó, elfogadtuk. Következő 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, kell szavaznunk a 28-asról is mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-31-esről nem kell szavazunk, 32-ről sem, tehát a 33-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 jó, rendben van, 35-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 35-ösről. elutasítottuk. 36-os okafogyott, 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es, nem, ha ellenőrizzük a 39-est. Megnyitom a szavazást a 39-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Rendben van, 40-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-esről nem szavazunk, 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, 44-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 44-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 45-ről nem szavazunk, tehát az egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, négyesről, eh, hármasról nem, négyes mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a négyes módosítót. Megnyitom a szavazást a négyesről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös a fogyó, tehát az utolsó, tényleg elérkeztünk ez, hatos mellette, ellene, tartózkodás, egyértelműen elfogadtuk. Most szavazunk az egész javaslatról. Megnyitom a szavazást az egész eh, módosított irányelv javaslatról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, eh, gratulálok az elő.